Bueno, vamos a empezar, si les parece. Vamos a empezar. Akkor talán kezdjük el. Ruego al staff, por favor. Vamos a empezar nuestra... Kérem szépen, maradjanak csöndben. Kezdjük el a mai délutáni ülést. Bizonyára tudják, hogy eszmecserére kerül most sor. szakértőkkel fogjuk megtárgyalni a közép-ázsiai emberi jogi helyzetet. Az Európai Uniónak van egy regionális stratégiája, Közép-Ázsiára vonatkozóan. Öt országról van szó, öt ország tartozik ebbe a földrajzi egységbe. Jelenleg vizsgálják felül a regionális stratégiát, és elvileg a külügyi tanács rövidesen el fog fogadni néhány határozatot erre vonatkozom. A mai eszmecsere azért is aktuális, mert más szakbizottságok és tárgyalnak olyan témákat, amelyek Közép-Ázsiához kapcsolódnak. És úgy gondolom, hogy nekünk is hozzá kell járulnunk ehhez a témához. Mi albizottságunknak is rendkívül fontos ez a terület. Továbbá mi ugye az emberi jogokat védjük, és ezért kell, ilyen szempontból kell ezt a régiót megtárgyalni. Ez a régió nem csak azért fontos, mert gond van az emberi jogokkal, hanem azért, mert energetikai szempontból is középpont, és mostanában az energia, illetve a biztonság kérdése szorosan összekötődik. Péter, Péter Burján, az Európai Unió különleges megbízottja, április 15-én nevezték ki. Nagyon a legfontosabb munkája az, hogy a jogállamiságot, az emberi jogok helyzetét fölmérje. Természetesen minden delegáció is foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a mi albizottságunk, szakbizottságunk is odafigyel a közép országokban az emberi jogok helyzetére. Mint említettem, szakértőket hívtunk meg a érintett országokból. Mire Ritman lesz az első szakértőnk? Közép-ázsia szakértő, a Human Rights Watch-nak dolgozik megadom neki a szót, és utána pedig sorban fogom majd bemutatni a hozzászólókat, azt hiszem így jobban meg tudjuk jegyezni azt, hogy ki mihez ért. Parancsoljon. Eh, ha gondolják, akkor oroszul is hallgathatják a vitát a tolmácsolás a 25-ös csatornáján. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A mai hozzászólásomban az EU közép-ázsia stratégiáról fogok beszélni, illetve az emberi jogi szervezetek fenntartásairól. Amikor az Európai Unió elfogadta 2007-ben a stratégiát, ez volt az első olyan megközelítés, ami átfogóan foglalkozott ezzel a gyakran elfeledett világi résszel. Tanulmányoztuk a jogállamiságot, demokráciát, és emberi jogi dialógust kezdtünk a közép-ázsiai kormányokkal, aminek célja a szabadságjog biztosítása. Az EU külügyminiszterei 2012. júniusában új EU stratégiát és keretet fogadtak el demokrácia területén, biztosítandó azt, hogy ezt minden területen az EU külpolitikájában kivétel nélkül felkarolják. Ezek ö, még csak szavak voltak akkor, de figyelembe kell véve a kontextust, hogy az EU mit tesz Közép-Ázsiában. Az elmúlt években sajnálatos módon a felmérések azt mondtatják, hogy igazán nagy változások és EU-s részéte beavatkozás nem történt ezekben az aggasztó és néhány esetben romló statisztikájú országokban. Majd a ö, következőkben még adatokat árulok el. Türkmenisztán. Türkmenisztán a világ egyik leginkább elnyomó országa, igazából ö, a sajtó és vallásszabadságot korlátozzák, az emberi jogi aktivistákat állandóan üldözik. A hatóságok bebörtönzik eh, bosszúként az ellenállókat, és korlátozzák a szabad eh, utazási jogát. Eh, szörnyűséges az emberi jogi statisztikája az országnak, elterjedt a kínzás, és a vallási kisebbségeket üldözik, illetve elnyomják a szólásszabadságot. Az ellenzéki tagok, az újságírók, az ellenzék több mint egy millió ember kényszerít arra például a kormány, hogy kényszer gyapotszedést végezzenek. 2011. decemberében például, amikor a kormány azt mondta, hogy olaj feltárások kapcsán fellázadtak a munkavállalók, akkor kizárták a független médiát, hogy jelentéseket ne tehessen. Tavaly új közigazgatási rendszer és új büntető jog lépett életbe, amely nagyon korlátozó jellegű. Türkmenisztán 2010-ben vezette be a parlamenti demokráciát, de tíz év alatt mégsem oldották meg a kínzások kérdését, az etnikai lázongásokat. Nagyon sokan neves ellenzékiek börtönben vannak, és jelenleg egy Foreign Agent Bill próbál elfogadtatni a kormány, korlátozzák az LMBTI jogait is. Tajikisztánnak az emberi jogi statisztikája nagyon romlik. 2014-ben a kormány több weboldalt bezárt, a civil szervezeteknek fel kell tüntetniük a külföldi forrásaikat. Zaklatják őket, korlátozzák a média szabadságát és a vallási kisebbségek jogait, illetve kínzásokat alkalmaznak. Mivel ezek nagyon uh, sürgős problémák, ezért még egyszer át kell vizsgálnunk, hogy ez a hogyan lép fel Közép-Ázsiában. Autoriter vezetőségek, nem csak arról van szó, hogy tiszteletben tartsuk a szuverenitását az államnak, hanem arról is, hogy ahol a demokratikus folyamatok folynak, ott támogatnunk kell ezeket. Az emberi jogok támogatása nagyon fontos a polgári társadalom számára is, hiszen nagyon bátorak az aktivistáik, az újságírók, állampolgárok, akik nagyon nagy nyomás alatt életük kockáztatásával fellépnek az állam ellen. Az EU gyakran ezeket az embereket hagyja cserben. Figyelembe véve ezt, Szeretnék beszámolni részletesen az aggodalmainkról Közép-Ázsiában, és rámutatni arra, hogy hol látunk az Európai Parlamentnek esélyeket arra, hogy biztosítsák az EU által teremtett értékeket. Annak ellenére, hogy az EU elkötelezte magát, hogy mindenhol védi az emberi jogokat, ennek ellenére úgy tűnik, hogy évente csak egyszer folyik a közép-ázsiai államokkal dialógus, ezek zátajtók mögött folynak, nem egyértelmű a céljuk, sem az eredményük, és úgy tűnik, hogy nem is hatnak ki sajnálatosan a közép-ázsiai országokkal kialakított viszonyára az EU-nak. Hatékonyabbá kell tenni ezeket a dialógusokat, az EU-nak közzé kell tennie a célkitűzéseit és prioritásait, annak érdekében, hogy a szándék egyértelmű legyen, informálniuk kell minden érintettet arról, hogy a dialógusnak mi a tartalma és az eredménye, annak érdekében, hogy legyen hivatalos jegyzőkönyve a párbeszédnek, és biztosítania kell azt, hogy minden egyes szinten nyomon követik a folyamatot, különösen a két oldalú kapcsolatokban, annak érdekében, hogy a célkitűzéseket elérjünk bár senki sem vitatja azt, hogy ennek helye van a diplomácia terén ennek a témában. Sokkal nagyobb aggodalmaink vannak például magas szintű állami látogatásokat követő közleményekben. Úgy tűnik, hogy nem segítjük eléggé azt, hogy komoly és konzisztens munka folyjon ezen a területen. Második aggodalmam, a reform elvárásokat egyértelműen kell tenni az adott területen, és meg kell mondani, hogy az EU-s intézmények milyen álláspontokat üdvözölnek a folyamat részeként. Meg kell erősítenünk a kapcsolatokat Türkmenisztánnal és Kazasztánnal. Ez két olyan példa, ahol az EU mindezeket nem tette meg, és elvesztettek egy nagyon fontos lehetőséget. Kazasztán esetében például az akkori vezető Catherine Ashton nyilvánvalóvá tette, hogy tovább halad majd a kapcsolatépítésben. Az Európai Parlament állásfoglalásokat fogadott el kettőt is, és egyértelművé tette, hogy alapvető fontosságúak az alapvető emberi jogok és a partnerségi együttműködés és szerződés feltételei. De az aztán nem fogadta ezt tárt karokkal, például olajmunkásokat zártak be, és Vladimir Kazlomot is egy tettetek per után börtönbe vetették a tárgyalások alatt, illetve üldözték a vallási kisebbségeket, és olyan törvényeket fogadtak el, amelyek nem fogadhatók el a nemzetközi törvények szinterén. Kazasztántól azt vártuk el, hogy betartsák az ígéreteiket, és politikai reformokat hajtsanak végre, Végül az utolsó aggodalmunk az, hogy az EU nem hajlandó politikai következményekkel fenyegetni ezeket az országokat, Türkmenisztán és Kazasztán esetében. Mi úgy gondoljuk, hogy az EU-nak nem szabadna folytatni a megerősített együttműködést, amíg nem látunk javulást. Üzbekisztán esetében csak úgy, mint ez a parlament már mondta, nagyon fontos, hogy egy pontos ütemtervet valósítsunk meg, hogy milyen emberi jogi kritériumokat várunk el. Vagy következményeket lássanak az országban. Az EU legyen konzisztens azt illetően, hogy mit vár el a közép kormányoktól, ne engedjék meg, hogy egyéb érdekeik, például az energiabiztonság nevében jóvá hagyassák az emberi jogok lábaltaprását. Amikor ez megtörténik, akkor még mindig azt az üzenetet küldjük közép hogyha kell, eladjuk az értékeinket, és így a hatékonyságot és a szavahihetőségünket alássuk. Végül három konkrét területet szeretnék megemlíteni, ahol úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament tehetne valamit annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el. Az első ilyen terület a polgári társadalom kiterjesztése, nevezetesen a szólásszabadság, gyülekezés szabadság kiterjesztése, nem korlátozása, és hogy bevonják a polgárokat a jogalkotói munkába. A második az emberi jogi aktivisták helyzete, különösen abban a helyzetben, ahol börtönben landoltak akár perek után, akár anélkül ezen a területen biztosítani kell a szabadon bocsátásukat, úgy, ahogy Üzbekisztánban, Türkmenisztánban és Kirgizisztánban is tett teendő ez. Ezen kívül a mechanizmusokat javítani kell azokban az országokban, ahol például Türkmenisztán, Üzbekisztán nem tudunk hozzáférni az érintett területekhez. Az EU-nak célokat kell kijelölnie minden egyes középen számára, annak érdekében, hogy átlátható legyen a folyamat, hogy hogyan valósítjuk meg az ígéreteket, miben segíti őket az Európai Parlament. Ez lehetővé teszi, hogy beszámoltathatóvá váljon mind a közép-ázsiai régió, mind az Európai Unió. Köszönöm szépen a figyelmüket. Very much. And now, uh, I give the... Köszönöm. Jevgenyi Zavtis következik, emberjogi aktivista, Kazaksztánban közismert, nagy presztízsű ügyvéd, aki kiáll a szólásszabadság mellett, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Nem először van ma itt. Nagyon örülünk annak, hogy ma is el tudott jönni. Az Európai Unió jelenleg elemzi azt, hogy a Kazasztánnal kötött partnerségi egyezményt aláírja-e, úgyhogy nagyon is fontos számunkra, hogy hogyan áll az ön országa. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves parlamenti képviselők, tisztelt vendégeink, köszönöm szépen, hogy abban a megtiszteltetésben vagy van részem, hogy itt beszélhetek. Türkmenisztán, Kazasztán és Tajikisztán emberi jogi kérdéseiben az eh, a kazasztáni Nemzeti Emberi Jogi Iroda nemzeti, eh, nemzetközi partnereinkkel és a brüsszeli helyszínnel is, központtal is párbeszédet szervezett, és ebben a felszólalásomban Kazasztánra fogok fokuszálni, de érintem a többi említett országot, és néhány általános megjegyzéssel kezdeném, ha megengedik. A Kazasztánban lévő emberi jogi helyzet és a régió többi országában a helyzet dinamikus, és ezt, a ezt a dinamikát politikai kontextusban kell szemlélni. Először is a Kazasztán, a posztkommunista elit országa, ők uralkodnak ezek. Itt a a kommunista párt 1989 óta van hatalmon, és több mint 97% szavazott rájuk egy évvel ezelőtt is. Tipikus autoriter rezsimünk van, több évtizede ugyanazok vannak kormányon. Elég enyhén bánnak a szomszédos országokkal, van némi politikai ellenzék is, de ők sem a helyi, sem a kormány szinten nem tevékenykedhetnek, és semmilyen független elektronikus média nem tevékeny, nagyon korlátosak a tevékenységeik ezeknek a médiáknak. A legutóbbi választások is ellenzék nélkül folytak le, nincsen kritikus média, Gyakorlatilag ez nem létezik, az emberi jogi aktivisták ezt már megvizsgálták. Az uralkodó elit, a volt kommunisták a legfontosabb haszonélvezői a piaci átalakulásnak és a politikai átalakulásnak is. Nagyon sérülékeny az ország a legitimációjában is, és ez a sérülékenység akadályokat is teremt az erős civil társadalom, a független médiák és a független igazságügy nem léteznek, a demokratikus intézmények mind fenyegetés jelentenek az elit számára, és ezért az uralmon lévő elit uralma alatt tartja és ellenezés alatt tartja ezeket az intézményeket is. A második megjegyzésem a társadalomra vonatkozik. A kommunista rezsim összeomlása és a 20 éves függetlenség után a kazasztáni társadalom még mindig nem hisz a szabadságban, hiszen a szabadságnak nincsen gyakorlati értéke az emberek számára, és nem akarnak áldozatokat hozni ennek érdekében. Nem hisznek az intézmények működésében, hanem bizonyos személyekben bíznak csak különös, különböző szintű kegyetlenkedéseknek vagyunk tanulni a hatalom különböző szintjei, és a bürokrácia rendkívül korrupt a kazasztáni jogi rendszer nagyon hasonló a többi centralizált állam rendszeréhez, és hogyha megvizsgáljuk, akkor alapvetően azt látjuk, hogy hibás nem felel meg ez a rendszer a nemzetközi sztenderdeknek és a nemzetközi emberi jogi követelményeknek. Mi azt gondoljuk, ugye Kazaksztánba meghívtuk az emberi jogi szakértőket, és ezzel kapcsolatban született egy jelentés idén a jelentésben az szerepel, hogy ezek az emberi jogok inkább akadályként jelentenek meg a kormány számára, mint sem jogokként, a szólásszabadság, a gyülekezés és a vallásszabadság nem létezik, a jogrend és a közrend mind felülírják az individuális jogokat, az arányosság nem létezik, az új büntetőjogi szabályokat tavaly fogadta el a kazasztáni parlament, az idén ez hatályba lépett, és tiltja a gyülekezést, az új büntetőjogi bíróság a új definíciókkal is élt, azok a, a közszervezeti vezetők, amelyek nem felelnek meg a kommunizmus ideológiának, a rezsim ideológiának, őket betiltják, az ő tevékenységüket betiltják a gyermekjóléti szabályokat nem támogatják, és az az új törvényeket ezzel kapcsolatban mérlegelik. Júniusban kerül a parlament elé az új szabadsági törvény, de és remélhetőleg az NGO-k működését nem, nem akadályozzák tovább. A, az új törvénykedés, törvények alapján azonban a magánszektor beruházásait először a minisztériumban kell regisztrálni, a türkmenisztáni területen még rosszabb a helyzet, hiszen itt az orosz ügynökök tevékenykednek. A türkmenisztáni helyzet nagyon komolyan aggasztó, hiszen sokáig vezető szerepet kapott a demokratikus átalakulásban ez az ország, de most gyorsan romlik a, szer, a, a helyzet. Kirgizisztán fővárosában 8 év után újra ellátogattam, és szab, találkoztam emberi jogi aktivistákkal, azonban itt a hírszerzés mindent rögzített, minden beszélgetést. Óriási presszió nehezedik ezekre az aktivistákra, és életfogytig tartó büntetést is kaptak, amit az imént a Human Rights Watch képviselője is említett. Nem beszélhetünk civil társadalomról és független médiáról, hiszen ebben az országban ez egyáltalán nem működik, és az ezzel foglalkozó személyek gyakran külföldön vannak önkéntes számüzetésben. Az OSZI e, tagjaként ez az ország aláírt egy egyezményt az Európai Unióval, de ennek nincs hatája. Az nincsen független elektronikus közmédia sem. Térjünk vissza Kazasztánra. Néhány pozitívumot is szeretnék megemlíteni. Nemrégiben Kazasztán ratifikálta az ENSZ fogyatékkal élőkkel kapcsolatos egyezményét, és a kormány már nyitottabb a civil társadalommal való párbeszédre is, de ez intézményesített párbeszéd. Az emberi dimenzióval kapcsolatos dialógust a külügyminisztérium vezeti, itt a jogállamiságról és a demokráciáról is szó esik, valamennyi nagyobb emberi jogi szervezet részt vesz ebben a párbeszédben, a kulturális és a sportügyi minisztérium is folytat ilyen párbeszédet, és az állam és az NGO között tehát a kapcsolattartás megkezdődött, de a, a tapintható eredmények még hiányoznak. Nagyon fontos, hogy az emberi jogi egyezmények komolyan kritizálják a bebörtönzéseket. Először is Vladimir Kazlomot és Vladimir Kuramsint említeném az ellenzék tagjai közül. Úgy gondoljuk, hogy ezek az ügyek politikailag motiváltak voltak, és az ő bebörtönzésük teljesen elfogadhatatlan. Az új törvénykezés Kazasztánban sem változtat. Ezen az Európai parlamenti számos esetben fel, felemelte a szabát. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban a, az igazságszolgáltatási gyakorlatot megváltoztassák, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot és a jogállamiságot megvalósítsák. Nagyon fontos, hogy az ENSZ testületeinek és az ENSZ normáinak megfeleljen a gyakorlat, a diszkrimináció ellen is fel kell vennünk a harcot, és tavaly volt egy ezzel kapcsolatos jelentés. Egy dolgot szeretnék megemlíteni a prezentációm végén, ez az orosz-ukrajnai konfliktus kihatása Kazasztánra. Kazasztán gyakorlatilag az orosz hírszerzés területére tartozik, az orosz propaganda nagyon sikeres, nyugatellenes retorikát alkalmaznak, az oroszok, és a demokratikus értékeket diszkreditálják. Ennek nagyon negatív kihatása van a kazasztáni társadalomra. Több mint 80% a kazasztániaknak támogatja az orosz politikát Ukrajna ellenében, és Kazasztán Ukrajnához hasonlóan nagyon komoly orosz népességgel is rendelkezik, főleg északon. Ez az orosz népesség a kazasztán szuverenitás szintén fenyegeti, és az európai országoknak ezzel a kérdéssel is foglalkozniuk kell. Remélem, hogy az új partneri megállapodás körüli eszmecserék vizsgálatot is eredményeznek majd Kazasztán kapcsán. Remélem, hogy pozitív fejleményeket eredményez ez, és az egész régióban remélem, hogy pozitív fejlemények lesznek. Köszönöm szépen. Most pedig Nadeste Atajevának adok szót, emberi jogi aktivistát tisztelhetünk a személyével Üzbegisztánból. A Tajabe asszony az Közép-Ázsiai Emberjogi Szövetség elnöke. Franciaországban kért menedékjogot és kapott menekült státuszt. A rendőri, rendészeti rendszerről fog beszélni, és az emberjogi helyzetről. El kellett a országát, ezért nagyon fontos, hogy személyes tapasztalatait is megossza velünk. Tessék, megadom a szót. Спасибо, госпожа председатель. Уважаемые господа, обращаюсь к вам в этом зале. Köszönöm, elnök asszony. Kedves barátaim, szeretnék mindenkihez szólni itt ma. Szeretném fölhívni a figyelmüket az üzbegisztáni helyzetre, az Andizsáni tragédia tízes tizedik évfordulójára. A 2005-ös mészárlás bűntény volt. Ez sohasem évülhet el. És független vizsgálatok is megállapították ezt. Az antisáni tragédia természetes következménye volt a Karimov rezsim elnyomásának. Ez a politika nem veszi figyelembe az alkotmányt és a nemzetközi és nemzeti emberi jogokat. Üzbegisztánban az EU jelenléte egy nagyon fontos jel volt, amely azt mutatta, hogy az EU az emberi jogokat fontos dolognak tartja, de az EU szankciókat egy idő után beszüntették annak ellenére, hogy nem érték el a kívánt eredményt. 2007-ben folytatott az EU egy emberi jogi dialógust, de sajnálatos módon a helyzet csak egyre romlott. Jelenleg több mint 20 ezer politikai fogvatartottunk van. És ö, nagyon sokan jelenleg is börtönben ülnek nagyon sok ellenzéki második büntetését tölti már, itt említhetnék neveket is, de hagy koncentráljak arra, hogy Morád Zsurájevvel mi történt. Ötszer, ötször ítélték el, összesen 21 évre, függetlenül a fellebbezési kereméttől ezeket mind visszadobták, azért, mert az igazság szolgáltatást a kormány felügyeli Üzbegisztánban. Több mint 400 civil aktivistát üldöztek, megkülönböztették. Egyre több a menekültek száma minden egyes évben, nagyon sok üzbék amiket keres az Interpol, de ezek kreált vádak, amelyeket a kormány készített ellenük. Az andécsáni tragédiának nagyon sok szemtanúját is üldözik, ők jól ismert emberi jogi aktivisták. Az EU és Üzbekisztán között, ha folytatódik a dialógus, csak hozzájárul ahhoz, hogy romoljon a helyzet, ez elfogadhatatlan. Amikor üzbék vállalkozóknak a kérvényet visszautasítják, akkor nem veszik figyelembe a vámtisztek azt, hogy nagyon korrupt az üzbék rendszer és az adórendszer is. Például a Nemzeti Biztonsági Szolgálat főnökének személyes jó barátja, a legmagasabb szintű adótisztviselő, az Andicsáni tragédiát követően Karimov uralkodása alatt neki egyszer sem kellett adóbevallást készítenie, és nyilvánvaló, hogy hazudik az adóbevallásán az adóhatóság vezetője, és nem lehet bíróság elé állítani. Ezért aztán ma az üszpék vállalkozók menekülté válnak, menedékjogot kérnek, ha hogyha valaki visszatér Üzbekisztánba, akkor megvesztegetik, megvesztegetéseket várnak tőlük, különben ellenük valanak a bíróságokon. Gyakran az Európai Unió nem veszi figyelembe, hogy a közép-ázsiai menekültek nem tudnak mindig dokumentumokat produkálni arról, hogy valóban üldözöttek. Üzbegiszt Pakisztánban például gyakran a hatóságok úgy hallgatnak ki valakit, hogy erről nem készül jegyzőkönyv. Például 2014-ben megkínoztak egy aktivisták, és az ügyvéd rögtön orvosi vizsgálatot kért, de egyszerűen a bíróság és a rendőrség ezt figyelmen kívül hagyta. 14 esetben emberrablásnak voltunk tanulni az aktivisták körében Üzbegisztánban, politikai gyilkosságoknak, azok meggyilkolásának, akiket a rezsim barátai, amiket a rezsim barátai követtek el nem csak a politikai nézetek, hanem néha a környezetvédelmi aktivistákat is üldözik, de ugyanakkor hivatalos feltáró vizsgálat nem történt. A természetvédelmi területekre figyelnie kellene az EU-nak is át kellene tekinteniük, hogy mi történt 2009-ben, amikor a szankciókat megszüntették hogy mennyire nem tett ezeknek eleget Üzbegisztán a feltételeknek, és a parlamentnek emlékeztetnie kellene Üzbegisztánt arra, hogy szükséges, hogy az Európai Parlament állásfoglalásának megfeleljenek, és az Európai Parlamentnek konzisztens politikát kell folytatnia. Ezért aztán, amikor nemzeti emberi jogi megfigyelő szervezetekről van szó, és más emberi jogi szervezetekről, akkor nekik fel kell hívniuk az EU figyelmét arra, hogy hozzá kell, hogy férhessenek egy független vizsgáló bizottsághoz, amely az Andijáni tragédiát kivizsgálja, illetve az aktivistáknak a jólétét, hogy ellenőrizhessék. Mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az emberi jogi szervezetek munkát folytathassanak, mert szükség van az üzbégeknek erre. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi vörös kereszt is megfelelően folytathassa a munkáját. Az ENSZ 11 speciális raportőre például 10 éve nem kap beutazási vízumot Üzbegisztánban. Az üzbék kormány nem működik együtt az ENSZ emberi jogi bizottságaival, ezért aztán arra kérnénk önöket, hogy támogassák azt, hogy egy speciális előadót nevezzenek ki Üzbegisztán esetében az EU részéről. Hölgyeim és uraim, a tragédia évfordulóján én szeretném, ha egy új stratégiát dolgoznának ki. Én üzbék állampolgár vagyok, Szó, ö, szólásszabadságot szeretnék, független igazságszolgáltatást, az emberi jogok és a szabadságvédelmét. Az EU történelmi hozzájárulást tehet a demokrácia kialakulása az Üzbegisztánban. Köszönöm. Muchísimas gracias. Eh, en vez de seguir el Köszönöm szépen. Maria Arena asszony itt van a körünkben, és Üzbekiszáról fogunk beszélni, ennek a kérdésnek ő ennek a kérdésnek ő a jelentéstevője, tehát egy különleges jegyzőkönyv elfogadásán dolgozunk textil kérdésben. Úgyhogy azt hiszem az lesz a legjobb, hogy először megadom Mária Rénának a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm Elena. Valóban, először jövök el ide ebbe az albizottságba, és ez nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Európát fel kell ruházni egy új eszközzel, és ezeket az eszközöket használni is kell, ezek a partnerségi kapcsolatok, és úgy gondolom, hogy ezekben, a, ezekben az egyezményekben, ezekben a jegyzőkönyvekben mindenképpen meg kell jelenni az emberi jogoknak. Nagy öröm számomra, hogy az INTA kötelékeiben ezzel a kérdéssel foglalkozhatok. A textil jegyzőkönyvet tárgyalta eddig a szakbizottság, a bizottság, az Európai Bizottság, illetve az üzbék hatóságok és azt várják, hogy mikor lehet ezt véglegesíteni. A parlamentnek is voltak ezzel kapcsolatban kívánságai, módosítói, konkrétan a gyermek munka, a gyapot szedés kapcsolatában az, ami legink, amire leginkább felfigyelt a parlament. Ma ez napirenden van, itt ebben az albizottságban és kértük azt is, hogy a, az ILO ezt a kérdést körüljárja, tehát meghallgatásokat szervezünk, aztán bizonyos, bizonyos jogvédelmi szervezetek is felfigyeltek erre a témára, főleg a gyermekmunkával foglalkozó szervezetek, és az volt az üzenetünk, hogy elképzelhető, hogy általánosságban javult a helyzet, de a kényszermunka területén mindenképpen romlott a helyzet a felnőttek esetében. Ez egy állami bevált gyakorlat, hogy kényszer munkára citálják az embereket. A helyzet tehát különleges, a munkaügyi szempontból is, kényszermunka szempontjából is, gyermekmunka szempontjából is. Fontosnak tartom tehát, hogy az ILO mandátumát megerősítsük, és tovább dolgozzanak ezen a, ezeken a témákon, és az ezen elemzések alapján és a meghallgatások alapján a parlament döntést tud majd hozni azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tegyen. Na, tudom, hogy a helyzet egyáltalán nem könnyű Üzbegisztánban, nagyon nehéz a helyzetet felmérni, nagyon nehéz azt ott elemezni, de továbbra is használjuk a különböző eszközeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, például a kereskedelmi partneri kapcsolat, megpróbáljuk ezen keresztül elérni azt, hogy az emberi jogok helyzete javuljon az érintett országban. Elnök, szeretne feltenni egy kérdést a képviselőasszonynak? ваш э, подход и, конечно, сказать о том, что, к сожалению, в Узбекистане на самом деле Szeretném megismételni, hogy Üzbekisztánban sajnos nagyon sok kényszergyapott munkára kényszerített halálát leli, illetve a rendőrségi aktivitások eredményeképpen is megtörténik ez, és senki sem foglalkozik ezekkel az ügyekkel, senki sem jár utána. Azok akik elvesztik az életüket, illetve a rokonok nem mernek, nem merik felemelni a szavakat, a biztonsági szolgálat üldözi őket, nagyon sokukat üldözik, sőt vannak olyanok, akiket hát annyira, hogy el kellett hagyniuk az országot. Ez egyfajta modern rabszolgasság Üzbegisztánban, és nagyon megkérném őket, önöket, hogy a bírósági eseteket tekintsék át, mert tényleg nagyon sok esetben a bűnösöket szabadon bocsátották. Köszönöm. Muchísimas gracias a las dos. ¿Quieres decir algo, María? Köszönöm szépen. Maria, valamit szeretnél még mondani, vagy ez így jó lesz? Jó. Köszönöm. Akkor folytassuk a vitát. Azt hiszem, itt van az üzbég referentúra képviselője is, az külügyi szolgálattól. A végén majd ő is kiegészítheti ezt az információt. Juri Zibladze következik. Moszkvában az emberi, egy emberi jogi öm, szervezetnek a képviseletében van itt, az elnök ennek a szervezetnek, és több ország emberi jogi helyzetét le tudná írni. Most Türkmenisztáról fog beszélni, meg is adom ennek azt. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! A Prove They Are Alive kampány nevében szólok, vagyis a bizonyítsátok be, hogy élnek. 2013-ban indult útjára ez a kezdeményezés európai és amerikai, illetve türkmén aktivisták kezdeményezésére. Azoknak az, az áldozatoknak a védelméről van szó, akik eltűntek türkmén börtönökben, illetve a családjaik védelme a cél. Természetesen Türkmenisztánban az emberi jogi helyzetet folyamatosan közelről figyeljük, és rendkívül aktuális ez az eszmecsere az Európai Uniónak is meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudná támogatni az emberi jogi helyzet erősödését. Erre óriási szükség van, amikor a két fél tevékenysége legintenzívebb a kooperációs és a partneri együttműködés ratifikálása ismét a parlament napirendjét szerepel, és a ratifikáció és az erről való szavazás a következő hetekben történik. Ezzel párhuzamosan a törkmén hatóságokkal az Európai Unió tárgyal egy új transz-kaszpi csőrendszer, vezetékrendszer tekintetében nagyon fontos az együttműködés, nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi kockázatokat is felmérjék, és múlt héten Askabadban Maros Sefkovics, az Európai Bizottság alelnöke az első törkmén gázt Európába 2019-re tervező tervet bejelentette. Ezen túlmenően nagyon fontos, hogy a gázellátás biztonságát biztosítsuk, és a, a, a krími félsziget annektálása erre rendkívül komoly kihatása van Törkmenisztánról az Európai Uniónak fejleszteni kell a viszonyokat, és alá kell írni a, a, a partneri együttműködést. Ez egyetlen ország Türkmenisztán közép-Ázsiában, amelynek nincs egy ilyen egyezménye az Európai Unióval. Ennek a ratifikációs előkészítő eljárása nagyon erőteljes eszköz lehet. Öt éve folynak a tárgyalások az Európai Unióval, elutasították ezt a javaslatot, nem ratifikálják a PSZ-t, hiszen az emberi jogi viszonyok alapvető fontosságúak. A 2006 és 2010-es időszakban számos benchmark rögzült az Európai Uniónak az energia stratégiai érdekeit természetesen figyelembe kell venni, de meg kell vizsgálni azt, hogy 2010 óta mi történt az országban. Nos, a törkmenisztáni emberi jogi helyzet az egyik leggyengébb lábakon áll a világban, és az utóbbi öt évben semmilyen említése méltó előrelépés nem történt, valamennyi területet figyelemmel kell viselni a jogalkotási változások nem történnek meg, a civil aktivistákat és az újságírókat elnyomják, azokat is, akik kényszer exíliumval kényszerülnek. Ezeket a az érzékeny tevékenységeket csak illegál, illegalitásban vagy külföldön lehet gyakorolni. A teljes média szabadság hiánya folyamatosan fennáll, az állam gyakorlatilag valamennyi elektronikus médiát ellenőriz, az internet nagyon is korlátozott, és a szociális média teljesen le van blokkolva, ezek a weboldalok le vannak blokkolva, az NGO-k által használt weboldalok is. Számos alkalommal mutattak erre rá az NGO-k, de nemrégiben az állam valamennyi szatellitet, szatellitrendszert nemrégiben lerombolta, például a nemzetközi tévécsatornákhoz sincs hozzáférése a lakosságnak. A kormány folyamatosan akadályozza a polgárait a tekintetben is, hogy külföldre utazzanak. Egy informális és esetlegességen alapuló rendszert kényszerítenek rá a polgárokra, hogy elutasítsák a kiutazásokat. Itt nem csak a sajtómunkásokról van szó, hanem bárkiről, diákokról, akár orvosi ellátás céljából sem lehet külföldre utazni. A kínzások komoly részét képezik a jogrendszernek, a bíróságok nem függetlenek, politikai üldöztetést végeznek. 2014-ben a kampányunk jelentése szól a börtön lakók kínzásairól is, Számos politikailag motivált büntetést töltő fogoly van ezekben a börtönökben. A hosszú börtönbüntetésekre ítéltek E, e, helyzete az egyik legsősabb a világon, és Türkmenisztán e tekintetben még a többi opresszív rendszerből is kiemelkedik. 1990-es évek óta több mint száz ember tűnt el ezekben a börtönökben, ez, erről is szóra jelentésünk. Hogyha a Csecsen, a korábbi Jugoszlávia és egyéb országokat nem veszük, amelyek nemrégiben átéltek a konfliktus, átéltek egy háborús konfliktust, akkor ez a legmagasabb számú börtönben eltűnt lakó, és 2002-ben számos kivégzés is történt az elnök engedélyével ennek következményeképpen számos civil aktivista és tisztviselő határozatlan idejű börtönbüntetését tölt, ennek az elnyomó rendszernek a, a következtében több mint 12 éve tűntek el többen, legutoljára akkor látták őket, amikor letartóztatták őket, és bizonyítékunk van arra is, hogy már még a tárgyalási szakaszban kínozták ezeket az embereket, és utána a börtönben is kínozták, illetve meg is haltak többen. 2013-14-ben több foglyot ki kellett, szabadon kellett volna engedniük, hiszen lejárt a büntetésük, de ehelyett a családjukat egyszerűen szóval tájékoztatták arról, hogy megújít, megújították a börtön büntetésüket, mivel állítólag elkövettek valamit a börtönben. Számos esetben kollektív büntetés gyanán családokat, az eltűnt személyek családjait letartóztatták, ők elbocsátották őket az állásukból, elkobozták a vagyonukat, kiűzték őket a házaikból, és gyakran külföldre sem utazhattak. Ezek, ez a politikai elnyomás és kínzás nemzetközi vizsgálat tárgyát képezte. 2003-ban az OSZI is kép, végzett egy ilyen jelentést, és nemrégiben, 2014-ben az OSZI parlamenti közgyűlése is foglalkozott ezzel. Erőteljes ajánlásokat tettek, és erőteljes kritikával illették ezt a jelenséget, de azóta nem változott semmi. Az elnök továbbra is ösztönzi az ilyen jellegű bebörtönzéseket, noha ennek a, ezeknek a száma kevesebb, jelenleg 8 esetről tudunk. Semmilyen független szervezet nem kapott lehetőséget, hogy monitorozza a helyzetet az országban. Kilenc ENSZ tisztviselőt utasítottak el nemrégiben, noha elég régóta kérelmezik, hogy bejuthassanak az országba. Az internethez való hozzáférés szabályozását úgy nemrégiben rögzítették a parlamentben, és előrelépésnek tekintették, hogy részlegesen hozzáférés történhet. Szigmuadov elnök az új jogalkotásban továbbra is korlátozó megközelítést alkalmaz, bármilyen érdemi előrelépés megvan, megakadály, akadályokba útközik a jogállam tekintetében. Az alkotmányos reform az alapvető jogok kiterjesztését nem ígéri, azonban mi úgy gondoljuk, hogy most különleges lehetőségünk van. Néhány hónappal ezelőtt előrelépés történhet az emberi jogok területén Türkmenisztárban, az eltűntek tekintetében is politikai és jogi tényezőkre vezethető ez vissza. Az egyik az, hogy most soha nem látott szándékot látunk a törkmén hatóságok részéről a tekintetben, hogy viszonyokat ápoljanak és erősítsenek az Európai Unióval és a nyugati közösséggel. Itt gazdasági és biztonsági szükségletekről van szó. A türkmén kormánynak alapvetően fontos a piachoz való hozzáférés most az orosz piac erőteljesen meggyengült, és ez már az exportbevitelek csökkeni drasztikus csökkenéséhez vezet. Az export diversifikáció olyan befektetéseket igényelne, amelyel a törkmén állam nem rendelkezik. A türkmén gáz nagyon fontos lenne az Európai Uniónak is, hogy az orosz Gazpromtól függetlenedhessen a török, a türkmén szükségleteket kihasználva az Európai Unió a transzkaszpi vezetékrendszerről való tárgyalások során is az emberi jogi kérdéseket napirenden tarthatná a gazdasági szituáció rendkívül gyenge, az orosz-ukrán válság következtében is leértékelődött a nemzeti valuta, és ennek kihatása van a politikára is, hiszen már nem tudják az olcsó árukat előállítani a népesség számára. A Szovjetunió összeomlása óta a jóléti állam nagy, ré, nagy mértékben összeomlott. A biztonsági kérdések nagyon fontosak. 2014-15-ben a határ közelében a talibán tevékenység intenzívebbé vált, és a déli határ mentén a, védelmi, a biztonsági helyzet rendkívüli módon romlott. Az iszlám állam csapatai egyre közelebb kerülnek, és egyre komolyabb kapcsolatokat kötnek a, a környéki szövetségeseivel az orosz agresszív politika hatására inkább a nyugatban keres Türkmenisztán szövetségeseket. A tökmén kormány egyre jobban aktivizálja magát Nyugat-Európa és az Európai Unió irányába. Természetesen a tökmén hatóságok nemzetközi partnerekkel úgy szeretnének együttműködni, hogy, hogy lényegi változást nem szeretnének elérni emiatt a belső viszonyokban. Ezért az a kérdés, hogy az Európai Unió következetesen fellépi, fellép a jövőben, és konzekvensen kérje az emberi jogok feltételének a teljesítését a tárgyalások során. A másik a jogi követelmények kérdéseit megint csak előrelépés történt. A az ENSZ és más nemzetközi jogi normák részben bekerültek a helyi szabályozásba az utóbbi 20 évben. A büntetőjogi kódexben történő módosítások is pozitív irányba hatottak. Néhányszor kimondták azt, hogy bizonyos bebörtönözött személyeket már szabadon kellett volna bocsátani. 2013-ban a UPR keretében Türkmenisztán számos ajánlást elfogadott a kínzások és a börtönviszonyok javítása tekintetében különösen a hosszú büntetéseket töltő személyek körülményeit kell javítaniuk, és az ENSZ Emberi Jogi Szakbizottsága 2014. októberében néhány hónappal ezelőtt elfogadott egy mérföldkő jelentőségű határozatot egy türkmén egyéni panasz alapján. Boris Siknoradovról van szó, ő az egyik legkiemelkedőbb legismertebb eltűnt személy, korábbi külügyminiszterről van szó Türkmenisztánban. Őt kényszeres eltűnés, megállapították nála, hogy kínozták és el, eltűnt a hatóságok által, illetve hogy a feleségét is kínozták, tehát ez hivatalos. Az együttműködés és partneri megállapodás, illetve a ratifikáció előkészítését egyértelműen javíthat az ország helyzetén. A következő a kulcsfontosságú kérdés. Mi a hatékonyabb a ratifikáció perspektívája, a PCA ratifikációjának a perspektívája? az, úgy, hogy az emberi jogok kérdését ehhez hozzá kapcsolják, vagy pedig a PCR ratifikációját követően méreható változások követelése. Mi úgy gondoljuk, hogy a, a, az emeltyű effektus itt a megfelelő válasz. Amint ratifikálták a PAC-t, az EU-nak már nem lesz kihatása, nem lesz szava, most viszont még van ereje. Mi azt gondoljuk, hogy a PAC ratifikációját azokhoz a feltételekhez kell kötni, amelyek az emberi jogi kérdésekhez kapcsolódnak. Jelenleg semmilyen kézzelfogható eredményt nem látunk még e tekintetben 5 évvel ezelőtthöz képest és az európai tisztviselők szava ugyanolyan súlyú, mint akkor volt, a benchmarkok ugyanúgy érvényesek ma is, mint akkor, de ezeket nem teljesítik. A PCA e ratifikációja alapvető fontosságú Türkmenisztán számára, és jelenleg alapvető történelmi lehetőségünk van arra, hogy összekapcsoljuk a ratifikációjával a benchmarkok betartását. Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban rövid távon megvalósítható benchmarkokról legyen szó. Az NGO a konzultációt meg kell valósítani és természetesen már most van egy igen hosszú lista, amely világos és realisztikus követelményeket tartalmazó listáról van szó, egy olyan listáról, amelyet néhány hónapon belül a gyakorlatban is alkalmazni lehet. Alapvetően nem értünk egyet azzal az érveléssel, hogy már önmagában a PC ratifikációja beindítja a változásokat és a párbeszédet, az igazi hajtóerő abban áll, hogy a tökmén kormányt tudatosítsuk a, a tekintetben, hogy a ratifikáció bekövetkezik, hogyha értékelhető eredmények születnek. A radikálisok és a konzervatívok is tapogatóznak az Európai, az Európai Unió irányában. A, tő, a türkmén kormány azt vizsgálja, hogy milyen messze mehetnek el hogyha az Európai Unió beadja a derekát, akkor a törkmének arra következtetésre jutnak, hogy az Európai Unió gyenge, és a kereskedelemben is esetleg engedményekre kényszerít, kényszerítik az Európai Uniót. Nem tudjuk, hogy miért kell a következő hónapokban ilyen sietve elvégezni ezt a ratifikációs munkát. Hiszen volt egy hosszú szünet, és az Európai Parlament nem használja ki a lehetőségét. Azt gondoljuk tehát, hogy a ratifikációt, a PC ratifikációját az Európai Parlamentnek el kell halasztania, mérhető benchmarkokat kell rögzíteni, ezeknek a betartását követelni kell, hat hónap múlva vagy egy, egy év múlva felül kell vizsgálni ezeknek a betartását, és egy monitoring, meha, egy, mon, egy monitoring mechanizmus kell rögzíteni. Ezt, ezt a szakbizottságot lehetne ezzel a monitoringgal megbízni, vagy egy speciálisan kijelölt előadóval, vagy egy Európai Uniós képviselőt lehetne megbízni ezzel a feladattal, vagy mindegyiket egyszerre, vagy valamilyen NGO-t lehetne megbízni ezzel, hogyha nem lesz monitoring, akkor ez gyengíti az Európai Parlamentet, és az Európai Unió szakpolitikák demokratikus ellenőrzési mechanizmusát is gyengíti. Most precisamente con nosotros a... Köszönöm szépen. A külügyi szolgálat képviselő itt vannak a körünkben. Valószínűleg a felmerült kérdésekre megnyugtatóan tudnak majd válaszolni, amelyek itt elhangzottak az imént. És nyilván ugyanezek a kérdések foglalkoztatják a szakbizottság tagjait is. Többen is vannak itt a külügyi szolgálaton. Ki szeretne először hozzászólni, Gerrit O'Brien? Ő az emberi jogi stratégiáért felelős. Avagy, ha gondolják, akkor az egyes országok referatúráinak képviselő is itt lehet, és hozzászólhatnak, de hogyha O'Brien úr kíván először szóra elmelkedni, akkor megteheti. a közép-ázsiai részlegnek vagyok a főnöke. Service. I quite agree. A külszolgálaton teljes mértékben egyetértek a hozzászólókkal, hogy nagyon sok kihívással állunk szemben Közép-Ázsiában. Voltak ugyan pozitív fejlemények bizonyos országokban, ide értem a jogalkotási reformokat, de közép legnagyobb részében azért aggasztó az emberi jogi és E, helyzet, elmélek az újságírókat, aktivistákat, emberi jogi aktivistákat, korlátozó intézkedéseket látunk, és a rendőrség zaklatja ezeket az embereket, rosszul bánnak velük, amikor letartóztatják, és kínzásoknak is tanulni vagyunk a régióban. A kisebbségek jogai, a vallási, etikai kisebbségek és az LMBTI kisebbség továbbra is diszkrimináltak, és nem élvezik a kormány védelmét. A Kirgiz, Kirgizisztán kivételével Közép-Ázsiában a megrendezett választások nem igazságosak, vagy egyáltalán nem szóval hihetőek. Az EU közép-ázsiai stratégiái azt mondja, hogy a jó igazgatás, demokratizálás, jogállamiság, ezek a kulcsai a hosszú távú fejlődésnek ebben a régióban. Ez központi eleme a mi régióval kialakított kapcsolatunknak, az emberi jogok kérdését állandóan felvetjük, a tárgyalásokon, legyen ez akár magas szintű tárgyalás is, de ebben a kontextusban azért hagy hangsúlyozom azt, hogy bár van struktúrált politikai dialógusunk négy országgal, Türkmenisztánnal nincs ilyen rendszeres párbeszédünk. Az emberi jogi párbeszédet mind az öt érintett országgal folytatjuk. Nem értek egyet azzal, hogy mivel zárt ajtók mögött folynak a tárgyalások, ezért ezek a párbeszédek értéktelenek. Szerintem nagyon is nagy értékük van, és lehetővé teszik azt, hogy eszmecserét cseréljünk, az értékeinket megtárgyaljuk. Nyilvánvalóan nincs mindig kézzelfogható eredményük, de bizonyos esetekben igenis értékelhető a kimenetük, és a közép országokat rákényszerítik arra, ösztönzik arra, hogy tegyenek többet. Bár bizonyos esetekben ennél sokkal többet kellene tenniük. A tagállamok nagykövetségeivel rendszeresen szervezünk emberi jogi védelmi találkozókat a régi több országában konzultációba bevonjuk az aktivistákat és az ellenzékieket, mind Brüsszelben, mint az érintett országban. Civil society seminars, which bring together local activists and Bevonjuk a helyi aktivistákat, az akadémia résztvevőit, és olyan helyeken, ahol lehetővé teszik ezeknek a szervezeteknek, hogy működjenek. Ezek a szemináriumok felemelik a szavukat a kínzások ellen és a szólásszabadság mellett. Az EU támogatja polgári társadalmi szervezeteket, az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközzel van egy kezdeményezésünk erre a térségre. Több workshopot és szemináriumot szerveztünk az igazságos perekről, a jogi szakmáról, a bíráképzéséről és az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Missziókat szervezünk a régióba, bevonjuk az ENSZ emberi jogi főképviselőjét és az Európa Tanácsot is. Van néhány specifikus kérdés, ami ma felmerült. Üzbegisztán. Nyilván ez holnap is napirendre kerül. Nem szeretnék részek, részletekbe menni a holnapi tárgyalást illetően, de mi úgy gondoljuk, hogy a Világbankkal együtt a gyermekmunkát illetően, illetve a kényszermunkát illetően nagy előrehaladást értünk el. Ez nem egy gyors előrehaladás, és egyetlen olyan gyors, mint szeretnénk, de az ILO-val, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel és a Világbankkal együtt már előrehaladást értünk el, és reméljük, hogy még többet elérünk. Ez egy nagyon széles körű vállalkozás. Az EU részéről bevontuk az Amerikai Egyesült Államot is egyébként, és a Világbankot is. Az a célunk, hogy ebben a két súlyos ügyben, tehát a kényszermunka és a gyermekmunka ügyében előrelépjünk. És igen, haladnak a dolgok Üzbegisztánban. Türkmenisztán kérdése. Nagyon nehéz együttműködni Türkmenisztánnal. Én nem akarom kicsinyíteni az emberi jogi kérdéseket, de itt a fő kérdés az az, hogy mi a jobb politika, tartsuk a kapcsolatot, vagy szüntessük be. Igazából most csak nézők vagyunk. Nincsen rendszeres politikai párbeszédünk. A partnerségi együttműködési egyezmény nélkül semmilyen kapcsolatunk nem lenne, sem külügyminiszterek, sem rangidős diplomaták szintjén. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a partnerségi egyezmény nagyon fontos. Bizonyos szerződések ratifikációjaként feltételeket szabni próbáltuk, de nem nagyon működött. Mi azt gondoljuk, hogy az együttműködési egyezmény az nem az út vége, az az út kezdete. Lehetővé teszi, hogy strukturált módon vessük föl a partnernek mindezeket a problémákat. Ha nem létezne a PCA egyezmény, akkor még sajnálatosabb dolgokat látnánk közön. Köszönöm szépen. Most a szakbizottság tagjai következnek illetve azoknak a kollégáknak, akik nem a bizottság tagjai eljöttek erre a mai ülésre, és utána pedig, hogyha valaki a külügyi szolgálattól még ki akar elő, egészíteni az elmondatot, akkor azt is megteheti. Báncéri úr következik az első. Forse non so se la, la... Hát nem is tudom, talán a bizottság mondhatna egy kicsit többet adna, mint amennyit mondott. E Tudom, hogy nem egyszerű a helyzet. Próbáljuk elérni, hogy a mi értékeinket, mi alapelveiket fogadják el ott, ugyanakkor cserébe energiát eh, kívánunk. Nem egyszerű ez, megnehezíti ez a kapcsolatot az EU és Közép-Ázsia között. De részünkről egyértelmű, nem tudom, vagy a partnerénk is így gondolják-e, de tehát egyértelmű, hogy az Európai Unió nem igazán tudja kezelni a gáz diktatúra által jelentett helyzetet, képviselt helyzetet. Az európai külpolitikának a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása is szerves része. Nézzük Türkmenisztán. Itt is van egy ellentmondás, ezt is föl kéne oldani. Mi feltételekhez kötjük a különböző együttműködési formákat, de nem igazán történt előrelépés. Az EU fél attól, hogy veszít az energia piacon, és Oroszország, illetve Kína megkaparint bizonyos, megkaparintja bizonyos részeit az energiapiacnak. Örülök annak, hogy napirendre kerül ez a dolog. Nem szeretném, hogyha föláldoznánk az emberi jogokat az energia oltára. Nos, azt hiszem, hogy olyan megállapodásokra van szükség, amelyek legalább a környezetvédelmi szempontokat, vagy a e, szociális védelmi háló minimum normáit felvetik. Türkmenisztán kapcsolatban mondom ezt, de minden más országra is igaz ez a régióban. Lenne egy kérdésem, és lenne egy észrevételem. Az észrevételem az lenne, hogy az alapján, amit hallottunk, talán föl kéne tenni a, a külügyi szolgálatnak, hogy sokkal erőteljesebben képviseljék az iránymutatásokat a külügyi, a külpolitikában. Legfőképp azokra a külügyi fellépésekre gondolok, amit az elmúlt időszakban tettünk. az sem mindegy, hogy a KNB milyen, hogyan lép fel Türkmenisztánban. Nos. Az emberi jogi kör sokszor megtörik, és jó lenne, hogyha hogyha a külügyi szolgálat nem lenne bűntárs abban, hogy, a, hogy, az, e-, hogy az emberi jogok sérüljenek. Erre oda kell nagyon figyelni. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Páncéri úr. Osztravicsius úr következik. Uh, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek. Köszönöm a tájékoztatást az aktuális helyzetről. Közép-Ázsiában, a demokrácia és az emberi jogok vonatkozásában. A helyzet lesújtó. Nagyon szomorú dolgokat hallottunk az emberi jogi szakértőktől, illetve az ellenzéki politikusoktól. A helyzet elfogadhatatlan, és nem szabad egy ilyen helyzetet elfogadni, amikor megpróbáljuk szorosabbra vonni a kapcsolatot ezekkel az országokkal. A legkisebb közös nevező elve alapján. Mindenki azt gondolja, hogy jobbra fordul majd a helyzet, hát ezt először meg kell tapasztalni. Ezek az országok nem fognak maguktól megváltozni. A környezetükben elég sok a rossz példa, Oroszország, Kína, egyéb országok, és abból tanulnak, ami őket körülveszi. Egymás teljesítményét is leroltják így. Rosszat tanulnak egymásról, egymástól. Én tehát az egyezmények ratifikálását különböző politikai feltételekhez kötném, különben nincsen tárgyalási erőnk, nem tudjuk a helyzetet ellenőrizni, és nem javul a helyzet. Elképzelhető, hogy a későbbiekben erre vissza kell térni, és az is elképzelhető, sőt valószínű, hogy ha legközelebb erről beszélünk, ugyanilyen szomorú helyzetről fognak beszámolni a szakértők. Jövő héten a kollégáimmal egy különleges kerekasztalra kerül majd sor az Andizsáni tragédia tizedik évfordulójáról emlékezünk meg, és azt fogjuk elemezni, hogy hogyan alakult azóta a helyzet Üzbegisztánban. A politikai és emberi jogi helyzetet fogjuk tehát körüljárni. Egy kérdést szeretnék föltenni. A Human Rights Watch és különböző ellenzéki szervezetek remélem, hogy túlélik ezeket a rezsimeket, vagy még autokratább rezsimeket. Nos, nagy ügyekben mindenképpen nézelhető a rezsim keze, de még a kis ügyekben is, illetve még a kis távoli falukban is egyáltalán hogyan maradhatnak életben, hogyan lehetnek működőképesek ezek a civil szervezetek vagy a politikai ellenzék tagjai. Thank you very much. Uh, um, Ma'am Lockbiller. Lockbiller asszony következik. Thank you, Chair. And I... Köszönöm szépen, elnök asszony, és ha jól emlékszem, az AFED szakbizottság is eh, foglalkozik egy közép-ázsiai jelentéssel, vagyis sok elemzés és ajánlást beépíthetünk ebbe a jelentésbe. Három kérdésem lenne. Az egyik Üzbegisztánnal kapcsolatos. Atajev asszony, ön elmondta, hogy azok az emberek, akik a, a gyapott üzemekben kényszermunkáról készítenek jelentéseket, azokat megfélemlítik és bevonják az útlevelüket. Talán más aktivisták is szembesülnek ilyen problémákkal. Ön szerint mi lenne hasznos az európai diplomaták vagy az ENSZ ügynökségek számára Taskentben? Jó lenne, hogyha találkoznának a jogi képviseletekkel, hogy biztosítsák őket a támogatásukról? Mit tudnak még a szervezetek, a helyi szervezetek az, az annak érdekében tenni, hogy az üzbék civil társadalmat támogassák? Ami Türkmenisztánt illeti. Azt hiszem, az elemzése alapján leszűrhetem az, hogy most elérkezett az idő az Európai Unió számára arra, hogy intenzívebbé tegye a kapcsolattartást ennek az országnak a tisztviselőivel, hiszen a Gazpromtól függetlenedni kíván az Európai Unió, és ebben függésben kérdezem, ugye nincsen Európai Unió és Türkmenisztán közötti emberi jogi párbeszéd, de igen, van, jó, akkor most már tudom. Akkor az IIS-hez intézem a kérdésemet. Az ön válaszában nem tért ki erre a kérdésre, hanem csak azt hallottuk, hogy szükség van a PSZ-re, különben ö, kimaradunk ebből a folyamatból. Én úgy gondolja, hogy most van arra lehetőség, hogy előrelépést követeljen az Európai Unió például az eltűnt személyek esetében a börtönökben, hiszen ez egy rendkívül szörnyű jelenség, de ugye a kormány tudja, hogy hol vannak ezek a személyek és ugye ez lenne a konkrétum, amit lehetne kérni, és megint csak az e ezt az intézem a kérdésemet Kazaksztánnal kapcsolatban. Ugye ön azt mondta, hogy Kirgizisztán mellett, hát ezen kívül nem igazán lát kézzelfogható előrelépés a demokratizálódás tekintetében a társadalmakban, de áprilisban egy másik anyagban az e IIS szóvivője azt mondta, hogy az, az Európai Unió kész arra, hogy tovább támogassa azokat a reformokat, amelyek a kazaksztáni reformokat támogatnák. Ön konkrétan milyen lépésekben gondolkozik, hogy a demokráciát erősítsük? Ugye egy egyáltalán nem is beszéltünk alapvetően demokráciáról. Köszönöm szépen, Dever asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a panel részvevőinek az, hogy eljöttek, és ezeket a prezentációkat is köszönöm, amelyek rendkívül fontosak és értékesek voltak. Egyértelműen feltehetünk számos kérdést az európai szolgálatoknak, de az az igazság, hogy inkább európai polgárok képviselőiként kell erre tekintenünk. Ugye itt diplomáciai kapcsolatokról van szó, de parlamenti képviselőként azt hiszem, hogy sokkal nagyobb a mozgásterünk, a, a szabadságunk, amikor más országok hatóságaival beszélünk, és az a benyomásom a felmérésekből, hogy az európai polgárok nem igazán szeretik a diktatúrákat és az autoriter rendszereket, ezért lenne néhány kérdésem a meghallgatás követően, mivel egyébként talán tovább léphetnénk, és többet is tehetnénk. Ugye itt a közép-ázsiai országokról beszélünk, de az az igazság, hogy mindegyik különböző ország, ezek különböző országok nagyon különböző jellemzőkkel, nagyon különböző lehetőségekkel a párbeszédre, számunkra is a hatóságokkal, és ezért az lenne a javaslatom, hogy talán konkrétan levelet kellene írni minden egyes ország kormányának Közép-Ázsiában. Ki kellene fejtenünk azt, hogy volt egy meghallgatásunk. Én nem eh, hagyatkoznék az egyes nagykövetségek tevékenységére, hanem mi, nekünk kell felvennünk ezt a fonalat a kormányokkal. Meg kell, tehát ki kell hangsúlyoznunk, hogy volt egy meghallgatás a parlamentben, számos témát kihangsúlyoznánk ebben Természetesen vannak olyan témák, amelyek érvényesek minden egyes szóban forgó országra, de vannak individuális országok, témák is. Az emberi élet mentése és védelme a legfontosabb feladata szerintem ennek a szakbizottságnak. Tehát talán néven kellene nevezni a bebörtönzötteket, és ezzel is súlyt adhatunk, és a beavatkozásunknak súlyt adhatunk civilizáltan, udvariasan, de hatékonyan. Ez tehát a javaslatunk. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó javaslat volt. Nem tudom, hogy a külügyi szolgálatnak van-e mondandója. Lochbiller asszony kérdéseire válaszolnának? Köszönöm. First of all, maybe starting with the last comments, I... Köszönöm szépen. Ami az utolsó megjegyzést illeti, én támogatom ezt az elképzelést, hogy a parlament aktívabb legyen Közép-Ázsiában, és támogassa a polgári társadalom kialakulását abban a régióban. Tény, hogy az EU nem nagyon képviselteti magát a régióban, Kazahsztán kivételével elég kevés nagy követsége van a tagállamoknak, és ezek általában olyan nagyon picik. Tehát, hogyha hallatni akarjuk a hangunkat, mint Európai Unió, akkor fizikailag is jelen kell lennünk. Uh, as concerns these uh, points on, on, on Turkmenistan and on amit Türkmenisztánt és Kazaksztánt illeti, Kazaksztánt illetően. A kazak választásokon nem régen pozitív fejlemények történtek. Elég hatékonyan szervezték meg a választásokat, de még hosszú az út onnan, hogy hatékony odáig, hogy szabad választások és igazságos választások. Az EU közé tett egy nyilatkozatot a választásokat illetően, elég kritikai hangnemet ütött meg, és nagyon nagy szabálytalanságokra és eljárási hibákra hívta fel a figyelmet. De azt is láttuk, hogy már volt bizonyos javulás, és támogatni akarjuk Kazahsztánt, hogy jó irányba haladjon. Ez egy nehéz régió, geopolitikai szempontból mindenképpen az. Ott van Oroszország, ott van Kína. Nem könnyű ebben a régióban boldogulni, és a jelenlegi gazdasági helyzetben, ahol nagyon sok közép-ázsiai ország gazdasági nehézségekkel küzd, az a reflex reakciója, nagyon sok vezetőnek, hogy lecsap minden ellenállásra a félelemből, attól, hogy felborul az egyensúly az országban, és hogy megerősödik az ellenzék. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz régió, de úgy gondoljuk, hogy az EU-nak aktívnak kell maradnia. Nem szabad leírni a felelősségünket, nem szabad szó nélkül hagyni az emberi jogi kérdéseket, de ami például Türkmenisztánt illeti, nincsen politikai dialógusunk. Sem miniszteri szinten, sem rangidős diplomata, sem parlamenti szinten nincs találkozónk. Úgyhogy így nagyon nehéz az Európai Parlamentnek fölvenni a kapcsolatot a türkmén parlamenterekkel. de hát azért vannak más megoldások, hogy megértessük, hogy mi mit szeretnénk. Ha nem hozzuk létre a párbeszédet, akkor simán abban reménykedni, hogy változások következnek be, az naív dolog. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos aktívnak maradni Ez nem jelenti azt, hogy rábólintunk a fejleményekre a régióban. Sok esetben nem jók ezek a fejlemények, de mi a B-terv? Az, hogy kivonulunk a régióból? Hát akkor meg semmit sem érünk el. Köszönöm szépen. Most nagyon rövid időre megadom a szót a szakértőinknek, mindenkinek két percre, az előzővel fordított sorrendben. Thank you very much for very, uh, Köszönöm. Gondolatébresztő kérdéseket hallottunk, ezeket megköszönöm. Röviden kell szólnom, bár mindegyik kérdés hosszú kifejtést igényel. Azt hiszem, itt nem arról van szó, hogy választani kéne, a között, hogy aközött, hogy nem akarunk közeledni ezekhez az országokhoz, vagy feltételek nélkül akarjuk ezt. Szerintem ez egy olyan dikotomia, amivel becsapjuk önmagunkat. Azért nem működött a megfelelő közeledés, mert nem voltak jók a feltételek, és nem jól alkalmaztuk őket. Nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudtunk elmagyarázni, mert nem volt rá időnk, arról, hogy a különböző diplomáciai képviselők vagy kormányzati tagok Türkmenisztánban hogyan lépnek fel, hogyan viselkednek. Látható, hogy szeretnének közeledni, ez, a korábban, ez korábban nem volt jellemző. Most viszont ez már megvan. Mi nem azt szeretnénk, hogy elszigetelődjünk, hogy elszigeteljenek minket. Nem. Azt szeretnénk, hogyha aktívan és kritikusan közeledne a két régió. Sokszor nem egyszerű a helyzet, például a Fehér Oroszország és Oroszország viszonylatában, ott egészen más a De ez más lapra tartozik. Aztán volt egy konkrét kérdés, a türkmenisztáni biztonsági bizottság szerepéről, vajon ezen keresztül történik-e az emberi jogok eltibrása. Igen, hát ahogy ez szokott lenni a diktatórikus diktatúrákban, a biztonsági ügynökség vagy biztonsági szolgálat ennek a legfőbb eszköze. Az egész rendszer elnyomó, és ez a biztonsági szolgálat ennek szerves része. Eszravicsusz úr. Hogyan maradnak életben? a különböző aktivisták, hogyan lehet őket támogatni. Nos, sokaknak el kellett hagyni az országot, sok ilyen ember van itt most a teremben. Ezek az emberek nem, marad, nem maradhatnak a hazájukban. Vannak olyanok is, akiknek még rokonaik vannak ezekben az országokban, de akkor is, amikor már elmenekültek az országból ezek az emberek, akkor is megtámad, megtalálhatják őt a kormány emberei, és erre is van eset, és itt a teremben is vannak olyan emberek, akikkel ez megtörtént. Tehát a lényeg az, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk, hát ez mindenhol eltérő, Türkmenisztánban. a független aktivisták és az EU liaison irodája között, összekötő irodája között nincsen kapcsolat. Még egy dolog. A képviselet témája. Hallottuk, hallottunk egy érvelést a külügyi szolgálat részéről, hogy nagyon fontos, hogy a terepe jelen legyenek. Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy erre szükség van nem lehet a végtelenségig halogatni ezt, hanem most kéne aktívan föllépni, aktívan elkötelezni magunkat. De lehet, hogy azt is, azt is érdemes megfontolni, hogy rövid távon egy nem túl struktúrált elkötelezettséget kéne tanúsítani, de utána fél év múlva, egy év múlva, tehát rövid idő alatt ratifikálni kéne ezt, hogyha van előrehaladás. Több módon is lehet kötelezettséget vállalni. Például, hogyha delegációt akarnak ide, egy igazi delegációt, azt is meg lehet oldani egy ilyen együttműködési folyamat keretében. Köszönöm. Спасибо за возможность сделать реплику. Я прежде всего хотела бы выразить... Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzászóljak az elhangzottakhoz. Szeretném a saját nevemben és számos egyéb más kollégám nevében megköszönni önöknek ezt az eszmecserét, köszönöm ezt a jogalkotási folyamatot, és valamennyi olyan tevékenységet, amely a gyermekek dolgoztatását és a kényszer munkát elkerülendő folynak Üzbegisztán kapcsán. Üzbegisztánban csökkent ennek a jelenségnek a kiterjedése, de még mindig látjuk azt, hogy az üzbék hatóságok nem képesek arra, hogy a megfelelő oktatás biztosít megtanítsák a gyerekeknek. És itt egy integrált, holisztikus megoldásra van szükségünk, és reméljük, hogy az Európai Unió stratégiai programja az emberi jogok területén figyelembe fogja ezt venni. Nagyon nagy örömmel láttam azt, hogy önök az üzbék kormányhoz szeretnének közvetlenül fordulni és levelet küldenének az üzbék kormánynak. Ez nagyon fontos, hogyha önök az üzbék hatóságoknak írnak egy ilyen levelet, és konkrét politikai foglyok neveit megemlítik ebben a levélben, biztos vagyok benne, hogy a hatóságok válaszolni fognak. Morad Zsurajevet említeném, 21 éve van börtönben, és ez már a harmadik büntetési időszaka azért, mert a börtönben nem pucolta meg rendesen a répát, ez az ellene felhozott vád. Mély sebek vannak már a testén, gyakorlatilag elrabolták Üzbegisztánban. És volt egy bírósági tárgyalás nemrégiben, és az egyik vádlottnak elvágták, kettévágták a nyelvét. Az Európai Unió pedig hallgatott, az, a, az ártatlanság vélelme természetesen nem érvényesült. Ez a 21. században történt. Ezeket az embereket úgy büntették meg, mint ahogyan ezt a 30-as években láttuk az előző században, és nem volt lehetőségük fellebbezésre, nem voltak jogi eszközök a kezükben. Vagyis az európai demokraták bármilyen támogatását, segítségét szívesen vesszük, és Garimov elnök úr 2013-ban hozott egy döntést, amely rendkívüli módon kihatott az üzbég közösségre. Ebben az elnöki döntésben egy tömegmészárlás szerepelt, és semmilyen emberiesség elleni bűncselekményt nem szankcionálnak ebben az országban. Már Üzbegisztánban menekültek is élnek, illegálisan tartózkodnak Üzbegisztánban, de elkobozták az az irataikat, az útleveleiket, kirgiz menekültekről van szó, akik Üzbegisztánban menekültek, és ez egy titkos volt egy titkos egyezmény, menekült, ügyi, menekült csere egyezmény a két kormány között. hogyha visszaküldik ezeket a foglyokat, akkor kínzás és börtön vár rájuk. Itt kirgiz szeparatisták működés ellenek a hátterében. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az üzbég tisztviselőknek nem kellene titkosan jönniük Európába, nem kellene, hogy ilyen helyzet legyen minél nyitottabbak ezek a folyamatok, annál hatékonyabban tudunk munkálkodni. Olyan embereket védünk, akik az igazság érdekében az életüket kockáztatják. Három nagyon rövid megjegyzésem lenne. Az egyik a választásokkal kapcsolatos megjegyzés. Nagy örömmel és érdeklődéssel hallottam azt, hogy a hogy Kazaksztánban a, állítólag jobb javulás alakult ki a, a választások területén, de tulajdonképpen ezek nem választási folyamatok. Óriási többség támogatta a jelenlegi kormányt, vagy, de ez egy teljesen hazug választási folyamat volt, tehát semmi okunk nincs az örömre a politikusoknak is fel kellene nőniük, valódi nemzeti politikusokká kellene válniuk, ez jelen pillanatban még nem történt meg, és a médiát is függetleníteni kell hogyha ez nem történik meg, akkor nincs értelme a választásoknak sem a szavazó urnákhoz is kényszeresen mennek az emberek. Nem kellene ezt szavazásnak nevezni addig, amíg nem látjuk azt, hogy ez legitív módon politikai polarizmus kontextusában történik. A második kérdés az, hogy hogyan tudunk, tudjuk egyáltalán túlélni ezt a helyzetet. Most ez nagyon különböző országról országra Türkmenisztánban gyakorlatilag nem tudjuk megoldani a helyzetet, az emberi jogi aktivistákat bebörtönzik, eltűnnek, vagy menekülni kényszerülnek, és Üzbegisztánra és Tajikisztánra is ugyanez vonatkozik nagy részt. Türkmenisztán és Kazasztán kevésbé veszélyesek, azt láttuk, hogy a telefonokat elkobozzák, lehallgatják az embereket, de ez egy szoftosabb rendszer. Az Európai Unió mit tehet egy ilyen helyzetben? amit Gyuri is említett, hogy ha az Európai Unió nem képes arra, hogy bármilyen pozitív eredményt elérjen Üzbegisztánban és Türkmenisztánban, amelyek sokkal veszélyesebb országok, akkor ugye mit várhatunk? Mi azt várhatjuk el esetleg minimálisan, hogy legyen figyelme az Európai Uniónak morálisan támogasson minket, a projektjeinket támogassa az EU, a párbeszédünket a kormányokkal támogassa, amelyet említettem, Kazasztánban javul, ez a helyzet javul, és a konkrét eseteket is kísérjék figyelemmel az Európai Unió részéről. Ezért is említettem három konkrét nevet, akik most börtönben vannak, politikai aktivistákról van szó. És ami pedig az emberi jogi aktivistákat illeti, akik külföldön élnek, azt hiszem, hogy az, ez az Interpol területére tartozik. Az Európai Uniónak figyelemmel kellene kísérni azt, hogy mi történik ezekkel az emberekkel a határaikon kívül. Itt nem csak kazahok, hanem üzbegek és mások szempontjából is ö, probléma. Az Interpolt óvatos munkára kell ösztönözni e tekintetben is az ENSZ menekültügyi főképviselőnek szavait is figyelembe kell venni, hiszen ezek az emberek nagyon gyakran menekült státusz kérnek Európában. Azt hiszem, hogy itt is lehetne pozitív eredményeket elérni. Köszönöm. Köszönöm, nekem is lenne néhány rövid észrevételem, ami az emberi jogi párbeszédet illeti. Valóban, nagyon fontos ez, mint eszmecsere. De én arról próbáltam beszélni, hogy eszközként ezt hogyan lehet magasabb szintre emelni. Először is egyértelmű célkitűzéseket kell megjelölni, így az EU szándéka is világosá válnak. Fontosnak tartom, hogy az érintett feleket értesítsük. Fontos, hogy legyen egy átlátható jegyzőkönyv erről. És nagyon, hogy minden szinten meglegyen ennek a nyomon követése. Tehát ismernünk kell ezeknek a párbeszédeknek a tartalmát. Ami a megerősített kapcsolatot illeti az EU-val, az EU és Kazaksztán, Törményország között. Mi azt szeretnénk, hogyha konkrét reformokat kérne számolni az EU. 2008-ban és aztán 2010-ben a parlament ezeket meg is, meg is fogalmazta, tehát az utazási korlátozás felfüggesztése, a politikai foglyok kiengedése. Ezek a feltételeket, ezeket a feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy folytathassák a tárgyalásokat. Aztán hogyha Kazaksztánt kívánná az EU támogatni, akkor ugyanígy kéne ezt elkezdeni, tehát feltételekhez kell kötni ezt, reformfeltételekhez. És ezt tartalommal történné meg Catherine Ashton ígéreteit, illetve a 2012-es, 2013-as parlamenti állásfoglalásokat. Ez a Küzbekisztánt. Itt is a parlament azt kérte, hogy legyen egy egyértelmű ütemterv, amit a, amit a kormánynak teljesíteni kell, és úgy kéne ezt elérni, hogy ha nem teljesítik ezt, nem teljesíti ezt a partner, akkor a konkrét következménye legyen. Volt egy kérdés az emberi jogi aktivistákról. Mi annak idején ajánlásokat fogalmaztunk meg arról, hogy az Európai Parlament hogyan segíthet az EU külföldi felépésében, hol kell segíteni például a civil társadalom kiteljesítésében, hogy, hogy engedje meg a kormány a békés tüntetést vagy ellenvéleményt. Ami az emberi jogi aktivistákat illeti, sokan vannak börtönözve, pedig legitim ügyet vétek, ezeket az embereket ki kell engedni, és fontosnak tartom minden esetben személy vagy név szerint utaljunk ezekre az emberekre. Fontosnak tartom azt is, hogy az ENSZ különböző emberi jogi mechanizmusainak lehetőséget biztosítsunk, 10-12 esetben tudunk arról, hogy nem engedték be az országba az ENSZ embriogi felmérőit. Köszönöm szépen a vitát, és várom az eredményt. Elnök, köszönöm. Igen, hát az eredmény, az eredmény. Hát azt még meg kell várni, hogy legyen is eredmény, hogy ennek a dolognak legyen következménye. Megköszönöm, hogy tájékoztattak minket erről. Ezek annyira súlyos emberi jogsértések, hogy ez még bizonyára előkerül ebben a formában, ami Türkmenisztánt illeti, erről ez egy másik szakbizottság foglalkozik, és az Alfet is a közép-ázsiai témát tárgyalja. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a diktatúra elleni harcban.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 Okay, colleagues, could we start, please? Kollégák, kollégák, folytathatnánk? Nézzük a következő napi pontot. Aki pedig beszélgetni szeretne, azt kívül tegye. No, they don't. Hammer. Oh, thank you. Yeah, I'll try. Thank you. Sorry, for one So please, colleagues, be more disciplined. Kedves kollégák, egy kis fegyelmet kérnék. A két oldalú párbeszédeket kint is folytathatják. A következő napi rendi pontunk az EU emberi jogokra és demokráciára vonatkozó új megközelítése, a demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása, tevékenysége. És Andrei Gzsib a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen a módosítókat ha jól tudom, 104 darabot kapott. Úgyhogy azt hiszem, hogy most beszélhetünk a jelentésről. Ha jól tudom, az AFED-ben május 26-án szavaznak erről. Május 13-án lesz egy árnyék jelentéstevői ülés még Brüsszelben, ez így van? Így van. Bütikofer, Demesmaker úr, Martin úr nincs itt, Litz úr helyettesíti a szociálisták részéről. Gzsip úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ön már el is mondta, amit el akartam mondani, annak a lényegét, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm, hogy rámutatott arra, hogy sok módosító érkezett, és hogy hogyan folyik a munka. Én köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, <clears throat> aki beadott módosítót, és el szeretném magyarázni, hogy ezek közös módosítók a kollégáimmal. Miért fésültem ezt őket? Azért, mert amikor ezt a jelentést készítettem elé, akkor formai követelmények miatt bizonyos dolgokat ki kellett hagynom belőle. Tehát ezeket szándékosan hagytam ki, de mivel fontosak voltak, úgy döntöttem, hogy azért a szövetbe bele kellene, hogy kerüljenek. Néhány módosított azért adtam be, mert a vita során derült rájuk fény. Vitát folytattunk olyan testületekkel, amelyeket közvetlenül érint az új alapítvány, aztán a külügyi szolgálattal is egyeztetünk, illetve a bizottsággal. Valamint a kollégáimmal. Különböző frakciókból, akik azt mondták, hogy most, hogy elolvasták a jelentést, van néhány javítani való rajta. Különösen azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik mint Michel, kolléga Alexander Lambsdorff, az árnyék előadók, Bütikofer úr, a néppárti kollégáim Elmar Brock, az AFET elnöke, és Christian Preda hozzájárultak a munkámhoz. David Martinnak. Köszönetet szeretnénk mondani, mert nagyon pozitívan hozzájárult a szöveghez. Különösen a 99. módosító, amely felszólítja az alapítványt arra, hogy innovatív módszereket dolgozzon ki a demokrácia támogatása érdekében. De ahol korlátozzák a demokráciát, vagy a mozgásszabadságot, ott változtatásokra van szükség, és ebben a médiának nagy szerepet kell játszani. Erre vonatkozik ez a módosító. És Sáke asszonynak a módosítóját is nagyon köszönöm. Demesmaker úrnak is hogy teljes mértékben támogatta a szövegemet. Aztán a konzervatívok is beadtak módosítókat, Jarzsembovszki úr is. E, prodemokratycznej transformáció krajów. Szeretnék kiemelni az egyik módosítót, amely azokra az országokra utal az Európai Unióba, amelyek átmentek a demokratikus átalakuláson, és hogy a demokratikus átalakulás felhasználható arra, hogy új célokat tűzön ki, és az alapítvány felhasználhatná ezeket a tapasztalatokat. Az árnyék jelentékadók javasolták, hogy szólítsuk fel az EU-t, hogy pénzügyi támogatással lássa el az alapítványt. Tudjuk, hogy minden célunk megvalósulása attól függ, hogy mennyi pénzt szánunk rá. Az adományokból lehetne finanszírozni az alapítvány tevékenységét. Ezen kívül szeretnék néhány dolgot tisztázni. Néhány módosító politikai szerepéről beszélt ennek az alapítványnak. Ez egy alapítvány, ez nem egy politikai testület, nincs lehetősége arra, hogy befolyást gyakoroljon az igazgató tanácsa összetételére, ez a parlament szerepe. Egy olyan szervezet, amelyet csak másfél éve hoztak létre, vagy ha úgy tetszik, két éve. És ahogy halad előre a munka, az alapítvány a tapasztalataiból építkezik. Szeretném elmondani, hogy miközben előkészítettem ezt a jelentéstervezetet, körülbelül 7 millió euró értében 130 projektet támogatott az alapítvány, most pedig már 143 projektnél tartanak, és 8 millió eurónál. Ez azt jelenti, hogy az idő telik, és egyre inkább a mi malmunkra hajtja a vizet. Ha őszinte lehetek, nem tudok minden módosított felkarolni a jelentésben, és nem tudom mindegyiket támogatni, de igazából nem sok módosítóról lehet ezt elmondani. Egy módosítót szeretnék kiemelni. Ez a módosító pedig azt mondja, hogy van egy része a szövegnek, amit ki kellene húzni. Ez a rész az átmeneti időszak finanszírozását javasolja, tehát ez az alapcélja az alapítványnak, hogy finanszírozást nyújtson a hiányos részekre, tehát olyan időszakokra, amikor egyetlen más intézménytől sem tud valaki finanszírozást kapni. Ezen kívül én megemlítettem a szövegemben más nemzetközi szervezeteket, amelyek egyébként néha az alapítvány ö, fordulnak, mert ilyen úgynevezett áthidalási kölcsönöket szeretnének, bridging loanokat. Szeretném elmondani a kollégáimnak, az árnyékelőadóknak, hogy egy kompromisszumos tervezetet összeállítottam, ezt ki fogom küldeni, ezt még átél foglalkozhatjuk, és én remélem, hogy pozitív hangnemben tudunk együttműködni továbbra, és annak érdekében, hogy elfogadható kompromisszumot fogadjunk el, és tényleg felkaroljuk a legtöbb módosított bizonyos esetben, esetleg úgy tűnhet, hogy elég szóbeli módosítót készíteni ahhoz, hogy teljes legyen a szöveg. Köszönöm szépen, Grzsib úr. Most az emlék jelentéstevő következő, következnek, az első Demes Mákül. Oké. Okay. Ja, dank u, uh, eh, dank u Well, ik heb uh, Köszönöm szépen. Nagyon keveset szeretnék ehhez hozzátenni. Ksip eh, előadó úr szinte mindent elmondott. Először is köszönöm ezt a munkát ezen a jelentésen. És ahogy ő is elmondta, mi támogatjuk ezt a jelentést a maga teljességében számos módosító is benyújtásra került. Néhány módosítás csak a statisztikai adatokat hivatott aktualizálni, és erre szükség is van, hiszen elhangzott az, hogy ez a helyzet folyamatosan változik. Vagyis számos kompromisszumos módosítóra lesz szükség, és ezek a munkálatok már is kezdődtek. Számos módosító az első bevezető szakasza foglalkozik, egyéb módosítók pedig azzal a bekezdés, arra bekezdésre vonatkoznak, amelyek a, amely a vallási szervezetek elnyomásával foglalkozik. Illetve az etnikai kisebbségek jogaival foglalkozó bekezdésekkel is, is foglalkozó módosításunk vannak, és vannak saját módosítóink is, amelyekre most nem tennék ki. Erre később kitérhetünk részleteiben. Köszönöm. Miss Markel. Köszönöm szépen, de Miss Markel úr, de mikor Úr, köszönöm szépen. Először is Dimismaga eh, úrhoz hasonlóan én is köszönöm az előadónak ezt a munkát. Nem csak ezen a jelentésen, hanem az utóbbi évek munkáját is szeretném megköszönni, hogy előrelépés történjen a viszonyokban. Azt hiszem, hogy ki kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy nagy egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy mindenki támogatja az IVV-t, a parlamentben, illetve a jelentés tervezett tartalma is támogatást élvez, és nagyon optimista vagyok, nagyon örömmel várom a kompromisszumos megoldásokat is, ahogyan Tripurára már kitért. Különösen érdekesnek találtam, hogy ezt így mellékesen még megjegyezzem, azt a témát, amely a földrajzi hatája foglalkozik, hiszen a földrajzi határ alig jelenik meg, azt hiszem, hogy ebben is egyetértünk. A 27 általunk javasolt módosító indítvány arra irányozódik, hogy az ídit támogatjuk, alapvetően ezzel foglalkoznak ezek, és három rövid megjegyzésem lenne az első. Azt hiszem, hogy nem ássuk alá az IDD fontosságát akkor, hogyha azt javasoljuk, hogy néhány referencia is kerüljön bele a szövegbe egyéb eszközökre, amely eszközöket szintén az emberi jogok és a demokrácia erősítésére használunk, itt például az IHR-ra gondolok, és itt egy olyan nyelvezetet javaslunk, amely az IHR kihangsúlyozására hivatott, de itt nem konkurenciáról van szó. A második megjegyzés az 54-es módosító alapvető fontossági véleményünk szerint itt egy olyan helyzettel foglalkozunk, ahol bizonyos tagállamok, és ide tartozik az én tagállamom is, leterhelik bürokráciával az idd e t Tehát szerintem itt ezt meg kell akadályoznunk, a bürokráciai terheket csökkentenünk kell. És a harmadik megjegyzés. Néhány javaslattal élünk, és a jövőbeli ívi e fellépésekről van szó. Elsősorban a társadalom peremére került, etnikai kisebbségek jogairól van szó az Európai Uniós tagállamokban is, és itt a szakszervezeteket, az NGO-kat is be kell vonni ebbe a munkába nagyon fontos, hogy a fiatalokat és az újonnan jelölt képviselőket is bevonjuk ebbe a munkába, ezt be, be, bele kell írni még ebbe a bekezdésbe. És a negyedik megjegyzésem egy kicsit kényelmetlen ez a szöveg. Itt a tízes bekezdésre gondolok, talán egy formális jegyzet erejé kellene megemlítenünk az, hogy itt nem korlátozó érdeklődése van a tagállamoknak kelet vagy dél felé, attól függően, hogy földrajzi helyzetük folyamán mi a közvetlen érdekük. Tehát ezt ki kellene hangsúlyoznunk, és az 53-as módosítókban ezt árnyalnánk. És az utolsó megjegyzésem Dzsambászki úrhoz lenne, talán most vagy a jövőben kaphatnánk erre egy kérdésre magyarázatot. Ha jól értem, akkor a 69-es ő által a beadott módosító az iv t komolyan vádolja, miszerint szerint az IV nem eléggé motivált és nem végez eléggé lényegi munkát. Ö, idézem, mélységre ható vizsgálatot és értékelést kell végezni valamennyi IDD e finanszírozás komplikáció terén, hogy a terrorista csoportok indirekt finanszírozását megakadályozzuk, amelyek a déli szomszédos országokban tevékenykednek. Azt hiszem, hogy ez annyira nem megfelelő és nem helyén való megfogalmazás, hogy remélem, hogy ezt vissza tudjuk vonni. Köszönöm szépen. Nos, nem látom azt a szemét, aki éppen idézett, akinek a módosítóját igész, idézte, és a többi árnyék eladót sem látom. És Csveszki úr, Betekriszt asszonyt esetleg meghívnám arra, hogy felszólaljon, és utána összefoglaljuk. Mete Kripsz asszony. Köszönöm. A külügyi szolgálat béli kollégám legutóbb nem tudta mondani az észrevételét, nagyon röviden elmondanám. Örülünk ennek a jelentésnek, egyetértünk a következtetésekkel, és valóban úgy kell küzdeni a demokratizálásért, hogy létrehoztuk ezt az eszközt, az EED-t. Reméljük, hogy megvalósítja a hozzáfűzött reményeket, tehát rések, egy rést fog betömni. Mindenképpen segíteni kell a politikai aktivistákat az átmeneti rendszerekben. A 31-es bekezdést nekünk címezték, arról szól ez, hogy a különböző intézmények között egyfajta koherenciát kell teremteni, és ez a mi feladatunk. Valójában már elkezdtük ezt a munkát, tehát szeretnénk, hogyha rendszeresen lennének lennének olyan ülések, amelyek országokról szólnak, vagy egyes régiókról, és a bizottsággal, illetve az EED-vel együttesen tennénk, ez, vagy vennénk részt ezeket a, ezeken az üléseken. Ezt szerettem volna mondani, köszönöm. Elnök, köszönöm. Gribur. Köszönöm szépen. Az utolsó gondolatból indulnék én is. Úgy vélem, hogy ennek ösztönözni kéne minket arra, hogy folytassuk az elkezdett folyamatot, másokat is bátorítsunk arra, hogy a külügyi képviseleteinket valahogyan fejlesszük a harmadik országokban, hogy a demokratikus folyamatokat ösztönözzük ezekben az, ország, ezekben az országokban. Úgyhogy a kedvezményezettek körében kéne reklámozni ezt. Ez fontos. Bütikofer úrral is egyetértek. Ezt a módosítót valóban hangsúlyozni kell, és Dzsambacki úr terjesztette be. Kicsit provokatív a megfogalmazás, hogy finoman fogalmazzak. Ne felejtjük el, hogy kiknek a számára hoztuk létre ezt az alapot. Ki lesz majd a kedvezményezetje? Ez a módosító, erre a módosítóra is utaltam az elején, néhány olyan módosító van, amit nem tudok elfogadni, ez is közéjük tartozik. Aztán arról is hallottunk észrevételeket, hogy ebben az ágazatban hogy e- ebben az ágazatban egyszerre több szervezet is létezik, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ezek az intézmények vagy szervezetek egymással nem versenyben vannak, hanem kiegészítik egymást, és ez a bevezetőben elhangzott. Ennek az alapnak nagyon fontos szerepe lehet, amennyiben emberek közötti kapcsolatot építi ki, és ez úgy, egyfajta átmeneti finanszírozást jelenthet. jelenthet. Tehát támogathatjuk azokat a szervezeteket, amelyeket mi támogatni akarunk. Itt az emberi jogi, itt ebben az albizottságban beszéltünk már arról, hogy az EU-s költségvetésnek azért vannak apró problémái. Az egyik az, hogy nagyon lassan csorog a pénz, de hosszú távú, és hosszú távú célkitűzéseket kívánunk megvalósítani ezekkel, de lehet, hogy ezek a hosszú célkitűzések nem megvalósíthatóak, pontosan a lassúság miatt. Köszönöm szépen, köszönöm a véleményeket, várom a fejleményeket, és ezeket a módosítók, várom a módosítókat is, és ezeket majd beveszem a jelentésbe. Köszönöm, Zsibur! Sok munkája van, de ugye megvalósítható az, hogy május 28-án szavazunk erről. Jó. Remek. Azt hiszem, hogy a nyilvános ülés végére értünk itt a Droában zárt ülés következik a különböző sürgősségi ellensfoglalásokról. Arra kérném azokat, akik nem tartózkodhatnak itt a zárt ülés alatt, hogy fáradjanak.